Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Adtam mindenkinek egy kis időt, hogy összeszedjük magunkat, mielőtt megkezdjük az eljárást, de most már felkészültünk arra, hogy a délelőtti ülésünket megkezdjük itt az Európai Parlamentben. Először is egy szavazással kezdünk, szavazás sürgősségi eljárásra irányuló kérelemről, eljárás